nutzen, was ich jetzt auch benutze, Entschuldigung. Also, immer das linke Mikrofon benutzen. Tehát akkor mindig, ha kér, kérhetem a bal mikrofont használják, hogyha beszélnek, és egyébként pedig gondoljanak rá, hogy folyamatosan az interneten keresztül látják önöket, és hallják önöket. Akkor megkérdezném, hogy valakinek van-e kifogása a napi rendünk ellen, hogyha nem, akkor pedig rögtön térjünk is át a következő üléseink jegyzőkönyvére a kettes napi rendi pontra, és kérem önöket, hogy majd folyamán majd jelezzék felénk, hogyha valakinek problémája van az előző ülésünk jegyzőkönyvével, de úgy látom, hogy senkinek nincsen, akkor Hadd jelentsem be, hogy bolgár, máltai, litván, portugál és szlovén nyelveken nincsen tolmácsolásunk, de a hollandok viszont beszélhetnek hollandul viszont hollandra nem fordítunk, csak hollandul hallgathatják a tolmácsolást. Kaptak egy árhúzi látogatásunkról egy delegációs jelentést, amit természetesen az elnökség meg fogja küldeni az elnökök ülésének. És néhány önök közül Plovdivba fognak utazni, ami hát nem itt van a közelbe, úgyhogy emiatt egy kicsit korábban kell majd az ülésünket elhagyni, és Asszino úr fog helyettesíteni ebben az esetben majd. Rendben, akkor térjünk is rá a napirendi pontjaink közül az első tartalmi napirendi pontra, ez a Kreatív Európa program. Ez az egyik lehető legfontosabb dolog, az egyik legfontosabb program, hiszen ez egy több évre tervezett program, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy erre elegendő időt fogunk szakítani. Volt egy meghallgatásunk is ebben az évben, ha még visszamegyünk rá, áprilisban idén, és itt az eredmény tekintetében azt hallottuk vissza, hogy a kulturális és médiapolitikai szektor különböző szempontjait kell, hogy figyelembe vegyük, és ezt kívánják meg tőlünk. Tehát akkor gyakorlatilag, hogyha figyelembe veszük ezeket az teljesen friss eh, média fajtákat, akkor ez nem is csoda. És eh, a kreatív Európa azt jelenti, hogy a non-profit szektor, non-profit ágazat nagyon fontos, és természetesen a kulturális és kreatív ipar kiegészítésével, természetesen a kereskedelmi szempontok és projektek sem lényegtelenek. Szilvió Costa kollégánk benyújtott egy munkadokumentumot, és ezt e, itt a mai napon e, fejtegetni fogja, ha jól tudom, még e, rá fog térni bizonyos pontokra. Ha jól tudom, ő minden árnyék jelentéstevővel jó egyetőtésben tudott dolgozni, erre törekedett, és hogyha viszont különböző vélemények egy kicsit beárnyékolják ezt a közös munkát, hát mit tehetünk? Ez végül is egy demokratikus eljárásmód, de én azt gondolom, hogy a mai eszmecsere végén látni fogjuk azt, hogy szükségünk lesz egy kis időhosszabbításra, vagy pedig nem. Akkor én át is adom Szilvia úrnak a szót, hogy bemutathassa jelentését, parancsoljam. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ön a bevezetőjében megemlítette, kétség kívül jelentésemben figyelembe vettem a találkozók Ekon elhangzottakat, illetve a Kulturális Bizottság ülésein elhangzottakat, illetve amikor az érintett felekkel tartottam találkozókat, megbeszéléseket, úgy a nemzeti, mint a nemzetközi partnerekkel, illetve a tanács és a bizottság szempontjait is igyekeztem figyelembe venni. Nagyon fontos párbeszédeket sikerült lefolytatnom. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki együttműködött velem, illetve köszönöm a titkárság támogatását is természetesen. Egy olyan alapvetésből szeretnék kiindulni, hogy a Kreatív Európáról szóló bizottsági javaslat tartalmaz olyan pontokat, amelyek számunkra pozitívak, például a költségvetés emelését, a javasolt költségvetési emelést, ez ugye 37%-ra emelni a támogatást szemben a az előző 7 évi, tehát ez most már 1,8 eh, milliárd eurós támogatást jelent és nagyon világosan kiemeltük azokat a kihívásokat, amelyekkel a szektornak, illetve a KKV-knek meg kell birkózniuk a kreatív szektorban, főként az audiovizuális szektorban az európai piac töredezettsége, a globalizáció, illetve a versenyképesség a digitalizálódás témájában, illetve hogy mennyire nehéz hozzáférni a piachoz a KKV-k számára. Úgy gondolom, hogy ezekkel a szempontokkal egyet is érthetünk, és amikor a bizottság megnyitotta ezt a programot valamennyi kreatív aspektus előtt, tehát az audiovizuális szektort érintette elsősorban, de nagyon fontos, hogy a termelőképességet, illetve az innovációs képességet megőrizzük, és más pénzügyi eszközöket is igyekeznek alkalmazni, mint például kölcsönnyújtási lehetőségeket, illetve kapacitásépítést. Ezeket az aspektusokat a jelentésemben is összefoglaltam, és úgy gondolom, hogy vitáink eszmecseréink során is nagyon sok támogatást kaptak ezek a szempontok. Most azonban szerettem volna egyes eltérő döntéseket is megemlíteni jelentésemben, ugyanis úgy gondolom, hogy fel kell ismerni, el kell ismerni, hogy a kreatív kulturális ágazat milyen szempontokkal, különleges szempontokkal rendelkezik szemben az audiovizuális szektorral, amelynek van egy sajátos struktúrája, és egy nagyon jelentős kulturális ipar támogatását élvezi és sokkal piacorientáltabb. Ezért az első fontos döntésem, hogy a Kreatív Európa, tehát a program maga, egy keretprogram jelent, egy úgynevezett framework program, tehát két fontos független programot tartalmazon, kultúra, kreativitás és a média tehát hogy saját szempontokkal rendelkezzenek ezek a programok, saját eh, értékelésekkel, illetve nagyon konkrét címzettekkel. És ez pedig kiegészíti egyfajta transzektorális megközelítés, a költségvetést meg kell osztani, figyelembe véve ezt a fajta struktúrát. Ezért a rendelettel kapcsolatban úgy döntöttem, hogy a források megosztását, és beleveszem a szövegbe, az 55%-nál média, 30% kultúrára fordítódjon, illetve legfeljebb 15%-ot fordítsanak a transzektorális szempontra, és a keretprogram fennmaradó 4%-át pedig azokra a transnacionális intézkedésekre fordítsák, amelyeket helyesnek vagy fontosnak tartanak ahogyan az előző programban is egyébként, minden egyes szempontnál maximum 50%-os költségvetést élvezhetnek, illetve minimum 50%, maximum 75%-os költségvetést élvezhetnek a programok és igyekeztem egyfajta egyensúlyt kialakítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan azonosítsuk be, hogyan határozok meg a lehető legjobban a címzetteket, fenntartva bizonyos rugalmasságot, illetve integrációs kapacitást annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években figyelemmel kísérhessünk egy olyan ágazatot, amely teljes átalakulásban vesz részt. Így módon a parlamentnek is egyfajta fontosabb szerepet szánunk az éves programok értékelésében. A 290-es cikk alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződésben azt javasoljuk, hogy delegált aktusok alapján hagyjuk jóvá ezeket a programokat finanszírozás tekintetében például, illetve a különböző fellépések tekintetében, illetve a nem Európai Uniós államok programokhoz való hozzáférése tekintetében, például tagjelölt országokról beszélhetünk, amelyek már beadták jelentkezési kérelmüket, EFTA tagokra gondolok itt, eh, Svájcra vagy a szomszédos országokra. Itt egyfajta fokozatosságot kell figyelembe venni. Figyelembe figyelembe véve a 2010 per 13-as irányelvet az audiovizuális ágazattal kapcsolatban, ugyanis nagyon sok időre van szükség ezen eljárások átültetésével kapcsolatban, és vannak olyan országok, amelyek már meg már öt évet ö, fordítottak arra, hogy az összes eljárást átvegyék, és az a probléma, hogy nagyon sok ország a programok ütemterveivel kapcsolatban nem is tudnak már rátérni a médiaprogramra, ugyanis ez egy nagyon kényes terület, erre mindenképpen szerettem volna figyelmet fordítani. Ami a kreatív ágazatokat illeti, kulturális kreatív ágazatokat, ott van a kulturális program, illetve az audiovizuális program, illetve ne felejtkezzünk meg a divatról, a kulturális tengelyen belül a kulturális szolgáltatók tulajdonképpen a non-profit szervezeteket is magukban foglalják, illetve a profitorientált szervezeteket egyaránt. És ha kitérünk a non-profit ágazatra, meg kell határozni azokat a KKV-kat, amelyek ezen a területen tevékenykednek, figyelembe véve az Európai Uniós fogalom meghatározását a non-profit kis és közepes vállalkozásnak. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak ki kellene emelnie a gazdasági nem csupán a gazdasági szempontokat, hanem az a mögött meghúzódó kulturális szempontokat is. És úgy gondolom, hogy a transregionális innováció szempontokat is figyelembe kell venni, kiemelve, hogy a kultúra mennyire nagy értékkel rendelkezik, nem csupán önmagában, hanem azért is, mert nagyon fontos kihatással van a helyi fejlődésre, a kultúrál közötti párbeszédekre, illetve a harmadik országokkal való kapcsolatokra. Ezért tehát a kulturális európai kulturális örökség védelmére is kitérek, ez a kézzelfogható, illetve nem kézzelfogható kulturális örökséget egyaránt érinti, így módon gazdagítva a kulturális diverzitást. És nagyon konkrét célkitűzéseket is meghatároztam, például, hogy kik ezeknek a programoknak a tárgyai, a célzottjai, például a művészek, a fiatalok, a gyermekek, a hátrányos helyzetűek, annak érdekében, hogy ők is rendelkezzenek hozzáféréssel a kulturális termékekhez. És támogatni kell a művek és a művész nők mozgását is, ugyanis illetve tevékenységét elősegíteni, hiszen ők nagyon gyakran alulreprezentáltak. Aztán ott van a transzektorális szempont, a transzektorális fejezet. Ezt egy kicsit konkrétabban kellene kifejezni, kifejteni. Egy új pénzügyi eszközre van szükség, illetve egy külön fejezetre, amely a transnacionális programokra vonatkozik. Ez egy európai pénzügyi eszköz, amely tulajdonképpen kiegészíti azokat a hozzájárulásokat, illetve ez tulajdonképpen egyfajta integráció az Európai Beruházási Alapon keresztül, illetve ez egy hitel garanciát is jelent. A bizottság javaslatában ez kevés figyelmet kap, azonban a szabályozás ezzel az eszközzel kapcsolatban éppen változóban van, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Kulturális Bizottságban elhangzott megkeresések, illetve a nagyon és érintett felek aggodalmaira reagálva igyekeztem ezeket a szempontokat figyelembe venni, annak érdekében, hogy a KKV-k hozzáférését is elősegítsük, illetve hogy a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésüket támogassuk. Az ellenőrzési eszközök pedig a bizottság részéről pontosabb meghatározást kaptak, és azt is kértem, hogy az európai garancia eszközök segítsék, egészítsék ki azokat a kölcsönöket, amelyeket a nemzeti szereplők kérvényeznek. Például a KKV-kre gondolok, egészen konkrét projektekkel kapcsolatban. Így módon a portfóliókat ki kell egyensúlyozni, és marketing terveket kell hozzájuk csatolni a KKV-k számára. Illetve pontosítani kell a képzést, illetve a kapacitásépítés szempontjait. Hitelekről, kölcsönökről beszélünk, de nagyon fontosnak tartom, hogy fejtsük ki, hogy ezek milyen kölcsönök, beruházás a kézzelfogható, illetve nem kézzelfogható eszközökbe, a nem kézzelfogható rendkívül fontos szempont ebben az ágazatban. Ugyanis a materiális termékeken túl nagyon sok nem kézzelfogható termék is van, mint például a working capital támogatásokra adókönnyítésekre gondolok. Tehát nagyon sokféle hiteleszközre van lehetőség, figyelembe véve a KKV-k világát ebben az ágazatban. Azt gondolom, hogy nagyon nagy sokszínűségről beszélhetünk. Aztán a transnacionális együttműködési politikák, szerintem ez is egy szektorokon átnyúló szempont. A programnak tulajdonképpen a lényege az, hogy a művészek mozgását, illetve a művek mozgását elősegíti, imodon a nemzetközi kiegészítő jelleget. És új kormányzási modelleket dolgozunk ki a program keretében, például egy olyan programozást, amely új kapcsolatokat hoz létre az állami, illetve a magánágazat között digitális projektekre gondolok, multimédia projektekre, oktatás, képzési programok, digitális, audiovizuális oktatás, illetve képzési programokra gondolok, filmekre, szakmai cserére, kiemelve elsősorban a mobilitást. A nagy kihívás egyébként, és ezt mindannyian tudjuk, az az, hogy szolgáltatók javíthassák, fejleszthessék ismereteiket. A bizottság azt kéri, hogy ez a szektor rendelkezzen mutatókkal, illetve nagyon konkrét adatokkal. A bizottság úgy döntött, hogy minden szektor, tehát a kultúra, illetve az audiovizuális szektor egyaránt az audiovizuális megfigyelő központ hatáskörébe tartozon, ez szerintem egy elhamarkodott döntés, ugyanis az audiovizuális szektor nagyon bonyolult, nagyon összetett, és így módon a megfigyelő központ egyszerűen nem készült fel arra, hogy a feladatát kellően ellássa. Ráadásul mi egy egyezmény keretében működünk együtt az Európa Tanácssal, ezért azt javaslom, hogy a megfigyelő központ foglalkozon azokkal a hatáskörökkel, amelyekkel az audiovizuális ágazatra vonatkozóan rendelkezik, de az Európai Bizottság végezzen egy megvalósíthatósági tanulmányt, a kreatív kulturális szektorral kapcsolatban is, és azt pedig terjessze be a parlament elé, egy évvel a program érvénybe lépése után. A Kreatív Európát támogató irodákon keresztül pedig illetve ezzel kapcsolatban a tanács is aggodalmát fejezte ki. A részvevő országoknak meg kell határozniuk, hogy milyen struktúrákkal rendelkezzenek ezek az irodák, hogy egyetlen iroda legyen, vagy több iroda, és nem szabad persze figyelmen kívül hagyni a már meglévő kompetenciákat a promóció, a tájékoztatás feladatkörét is figyelembe veszem a szövegben, illetve hogy nagyobb támogatást kapjanak az irodák. A bizottság támogatja, hogy az európai, a kreatív európai irodák megvalósulhassanak, persze nagyon új illetve eltérő vállalkozási modellekkel is kell foglalkozni, kreatív hálózatokat kiépíteni. a nagy közönség részvételét is támogatva. Illetve gondolkozunk el azon, hogy milyen új gyakorlatokat dolgozhatunk ki arra vonatkozóan, hogy kreatív társulások, szövetségek jöhessenek létre. Gondoljunk most a kulturális fesztiválokra, az európai kulturális útvonalakra. Tehát új formulákat dolgozzunk ki, amelyek segítségével interaktív kulturális tevékenységek jöhetnek létre. Az audiovizuális szektor is szerepelhet egyébként itt a kultúrában, hogyha az kiegészíti a kulturális projektet, illetve a kulturális programot. A szektor tevékenységét pedig úgy kell támogatni, hogy támogatjuk ugyanakkor az európai kultúrát fesztiválokat támogassunk, promotáljunk, illetve adatbankokat, videótékákat, digitális adatbankokat, így módon elősegítve a művek szabad mozgását és az irodalmi művek lefordítását is támogassuk. Van egy új intézkedés, amely a fordításra vonatkozik, illetve a szinkronizálásra illetve a vakok és gyengén látok számára készült szinkronizálással, és természetesen a non-profit szervezetekre összpontosítva. Aztán ott van a média program. Nagyon fontos kiemelni, hogy függetlennek kell lenni ennek a programnak, és figyelembe venni azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a médiaprogram nagyon komoly, elismert program legyen, és nagyon-nagyon sikeres. Új egyensúly alakul ki az új vállalati modellek között. Ezért aztán támogatni kell a kreatív együttműködést a digitális szektorban. Kulcsfontosságú, a média ismeretek kellő alkalmazása, illetve annak, azoknak terjesztése az egyetemeken, illetve a mozik segítségével, illetve a tartalom terjesztésére pedig a műholdakat is felhasználni annak érdekében, hogy ezek új módszerek legyenek arra, hogy elősegítsük az audiovizuális művek terjedését. Aztán én magam egy követelést emeltem ki, amiről a vitában is szólni kell, hogy a tagállamoknak bizony, biztosítaniuk kell a többi Európai Uniós szakpolitikával való kiegészítő jelleget, kohézió, belső piac, fiatalok, állampolgárság, kutatásfejlesztés, innováció, digitális agenda. Ugyanis itt nagyobb szinergiára lesz szükség, és nagyon remélem, hogy a nemzeti lépéseket, eljárásokat az Európai Uniósokkal majd koordinálni fogják. A keretprogramnak pedig egy független értékelést kívánnak biztosítani. Én azt gondolom, hogy az már említett mennyiségi mutatókon keresztül, de persze ez mindig nagyon kényes téma. Úgy gondolom azonban, hogy a kultúrával kapcsolatban a bizottság a delegált aktusokban határozza meg azokat a mutatókat, amelyeket a parlament elé terjeszthet. Jól tudom, hogy ez nehéz, de mégis nagyon fontosnak tartom. Tehát ezek a fő döntéseink, amit nagyon fontosnak tartottam, az az, hogy egy eh, világos képet alakítsanak ki a kollégák. Tudom, hogy nagyon bonyolult volt ezeket az üléseket megszervezni, amelyek során találkoztam a kollégákkal, illetve az érintett felekkel, és nagyon sajnálom, hogy voltak komplikációk, és így nem tudtunk elég gyakran találkozni, de úgy gondolom, hogy így is kiváló volt az együttműködés, ezért érdeklődve várom megjegyzéseiket, és természetesen várom a javaslataikat Természetesen köszönöm a titkárságnak az együttműködést, illetve a támogatást, és nagyon sajnálom, hogy túl későn érkeztek egyes tanulmányok, amelyeket nagyon fontosnak tartottunk, de még így is nagyon hasznosak lesznek, és bízom abban, hogy a bizottság, illetve a tanács elfogadja majd az Európai Parlament javaslatait, és ezért jól együtt tudunk majd működni, és hogy a ciprusi elnökség is felismeri, hogy milyen fontos híd jelleggel rendelkezik jelentésem a bizottság és a tanács között. Azzal fejezném be, hogy elmondom, természetesen mindenkinek megvan a sajátos jelleg, és tudom, hogy nagyon nehéz volt a javaslatban egyensúlyt találni, de nagyon fontosnak tartom, hogy egy közös szöveget alakítsunk ki, amely hozzájárul ahhoz, hogy a Kulturális Szakbizottság meg tudja védeni úgy a programot, mint az ahhoz kapcsolódó költségvetést, hiszen ez különösen fontos. Köszönöm szépen, Szilvia. Megnyitom a vitát ezek után, és Kavada úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az elmondottakat és a jelentést a jelentés készítejének. Nagy figyelemmel hallgattam, amit Szilvia mondott. Úgy gondolom, ez a bonyolult, bonyolult volt a feladat, nehéz volt az elvégzendő munka, nagy köszönet illeti Szilviát. Több rétegű dologról van itt szó. A bizottság egyrészt szeretne meglévő programokat egységesíteni. A rendelet tervezett a nehéz helyzetbe hozza a jogalkotót, tekintettel arra, hogy túl általános, nem elég konkrét az tervezett szövege. A jelentéstevő nagyon sok erőfeszítést tett, nagyon lelkes munkát végzett, pedig, mint mondom, nem volt egyszerű a feladat. Szerintem sikerült kiegyensúlyozott szöveget alkotnia. A bizottság egy nem teljesen észszerű gazdasági megfontolásra építette fel a javaslat egy részét, ezt sikerült kiküszöbölni a jelentés segítségével. De a jelentés tervezete nem sokat mond a bizottság javaslatának a legfontosabb hiányosságairól. Például mi is a helyzet az általános irányultsággal. Itt konkrét javaslatokat nem tartalmaz a jelentés tervezete. Meg lehetne várni, hogy egy keretprogramra vonatkozó javaslat, egy rendelet javaslat, javaslat, amiről itt beszélünk, megteremti a törvényes alap alapokat azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a kultúra és az audiovizuális eh, ágazat területén a következő hét évben alkalmaznánk. De itt teljes sötétségben tapogatózunk, és ezt eh, szerintem társjogalkotóként a parlament nem fogadhatja így el. Nagyon fontos lenne a keretprogramot eh, sokkal pontosabban meghatározni, definíciókra lenne szükség, egészen konkrét javaslatokra, pontosan kellene tudnunk azt, hogy milyen irányba akarunk menni. A bizottság projektjében vagy szövegében ez világosabban benne kellene, hogy legyen. A jelentés tervezet is az általánosságok szintjén marad. Időnként csak olyan témákkal foglalkozik, amelyeknek a e, tárgya, a tartalma igazából nem függ össze a bizottság javaslatával. Itt van például regionális fejlesztés, e, vagy a jogosultak e, fizetés, meg, a járó pénzek kifizetése, nők alul reprezent kiváltsága a felsőoktatásban. Én nem mondom, hogy ezek nem fontos dolgok, de ebben a keretprogramban, ebben a keretrendszerben ennek nincs létjogosultsága, vagy ezeknek a felvetéseknek nincs létjogosultsága néhány koncepció sem világos, és ez veszélyes lehet. Nehezen érthető például néhány dolog jobb, aktív részvétel, kreatív partnerség, ezek hogyan kapcsolódnak össze? Számomra kicsit veszélyesnek tűnik az, hogy harmadik országok részvételét és um, az irányelv, a szolgáltatás irányelv megfelelő rendelkezéseit már nem tartalmaz ez a javaslat. A 160. módosítóban ez már nincs benne, szeretném tudni, hogy miért eh, van ez így. A bizottságtól szeretném meghallgatni azt, hogy miért tűnt el ez a hivatkozás. Egyébként a jelentés tervezett eh, nagyon pozitív elemeket is tartalmaz, eh, különösen ami az eszközök elosztását illeti, vagy a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos részt a megfigyelőközpontra vonatkozó rész, a mennyiség indikátorok, ezek mind pozitív elemek a jelentésben. A garancia alap következő pont. Itt az az érzésem, hogy a bizottság ezt nem írta körül egész elég konkrétan, elég homályos marad. Ennek ellenére a jelentés tevőnek sikerült tisztázni egy-két pontot. Viszont a megvalósítás, a végrehajtás az még mindig bizonytalan. Összességében az irányultság az helyes, de jelen pillanatban ez nem elég tekintettel arra, hogy milyen hatalmas problémáról van szó, amikor egy ilyen rendszert akarunk kialakítani. Ez egy más dimenzió, mint amiről itt szól a jelentés. Vannak-e például magán Beszéltünk ilyenekről a kultúrával kapcsolatban. Itt a komercializálódás nagy veszélyére mondanunk kell valamit. A bizottság minden bizonyal még további magyarázatokkal fog szolgálni, az, hogy most válságos időket érünk, azt tudjuk, azt is, hogy közös kihívásokra kell választ találnunk az audiovizuális ágazat területén, ez is világos. Nagyobb rugalmasságra lenne szükség, ezt kell mondanunk a bizottságnak, további részletezést várunk, de nem adhatunk egyszerűen egy biankó csekket a bizottságnak. Borzasztóan sajnálom, de szerintem nem jó, nem megfelelő az, hogy a bizottság az egész kulturális ágazatnak egy olyan pénzügyi eszközt akar a rendelkezésére bocsájtani, ami jelenleg a médiaprogramot finanszírozza. Ezt azzal a pot persze fontos megőrizni az audiovizuális ágazat számára, de ez nem igazán veszélytelen dolog, hogyha a kultúra egészére gondolunk. Itt kiválasztási kritériumokat külön-külön kellene meghatározni az audiovizuális, illetve a kulturális ágazat szerint, hiszen azért eltérő ágazatokról van szó, sajátos jellemzői vannak a kulturális ágazatnak, és itt ugyanolyan hatékonyságra kell törekedni, mint a média területén a, nem szabad megfeledkeznünk az alkotókról. Fontos, hogy egy nagyon jó projektet indítsunk útjára, és a kiindulópont jó, de sok még a korrigálni való. Ez a, ami a 37 százalékos növekedést illeti, hogy ennyivel több lesz a pénz, azután itt van ez a garancia alap 11 százaléka, de hát ez csak virtuális pénz, arra az esetre ez tulajdonképpen egy kezességvállás, hogyha nem fizetik vissza a támogatásokat. Ezzel sikerülne tulajdonképpen megvalósítanunk azt, amit az európai fővárosok projekttel is már megpróbáltunk elérni. Új országokra is kiterjed majd ez az új program, és arra gondolunk, hogy a strukturális alapokkal kapcsolatban is sok az újdonság, ez az új generációs szabályokkal is beszélhetünk, elég nagy zavarral kell számolnunk ezen a területen. Az egyértelműség hiányzik, és sok mindent elfednek ezek a számok. De mivel itt egy borzasztó fontos dologról van szó, és egy nagyon hosszú időszakról, egy 7 éves időszakról, nagyon fontos, hogy kikezdhetetlen legyen a szövege. Jogalkotók vagyunk, elnök asszony, szerintem nagy a felelősségünk, konkretizálni, pontosítani kell a javaslatot éppen ezért, és talán tanulságokat is levonhatnánk a további munkánkra nézve. Három módosító indítványt nyújtottam be, ezek három különböző területtel foglalkoznak. Először is azt javaslom, hogy nagyobb differenciálásra és specifik és szakosodásra van szükség, a média és a kultúra programoknál specifikus a programokhoz szorosan kapcsolódó célokat kell külön-külön meghatároznunk. Nem volt világos ez az egész 7 éves időszakra. A második kérdés hatály, alkalmazási terület, definíciók, itt is pontosításokra van szükség. Harmadsorban a e, kulturális ágazatnak szánt garancia alapot is e, fokozatosan e, specifikálni kell, hogy ezt tényleg fel lehessen használni a kultúra területén, mert jelenleg ehhez nagyon nehéz hozzáférni. Az ülés után már egy egyszer összeülünk, majd árnyék jelentéstevők és jelentéstevő, megpróbáljuk ezeket a célokat elérni, támogatásomról biztosítom, és köszönet a jelentéstevőnek. Madame Marie-Thérèse schmidt Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm, amit elmondtak, hiszen ez nagyszerű volt, ez nagyon bonyolult és nagyon tömör ez a szöveg. Most nem szeretnénk annyira részletekbe merülni, hiszen már gyakorlatilag nagyon sok minden elhangzott. Talán néhány megjegyzést még részemről, hogyha több kulturális és nyelvi többszínűséget szeretnénk támogatni, és ez nagyon fontos lenne, akkor nagyon fontos az, hogy amilyen sok polgár számára csak lehet, vagy ha lehet, akkor minden polgárunk számára a kulturális területen létrehozott termékeket mindenütt támogatnunk kell az EU-ban, és a kulturális nevelést támogatnunk kell, pedig minden területen, és amilyen korán csak lehet. Tehát én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, akik elmondták, hogy precízebben és részletesebb eh, részletekre kitérőben kellene dolgoznunk, hiszen nagyon fontos, hogy a kulturális városok, fővárosok és eh, egyéb más részletes kulturális információkat jobban kell publikálnunk. Ez egy nagyon fontos dolog. És eh, a média programmal kapcsolatban hadd emeljek ki még néhány fontos dolgot, ugyanis nagyon fontos az, hogy eh, ha új kulturális médiatechnikai projektjeink vannak, ezeket támogatnunk kell. Nagyon fontos a kultúra és a média terén dolgozók képzése. Ebben azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy eh, a digitális technológiák eh, terén is kell a képzést támogatnunk, és mindaz, ami az európai kontinensen tapasztalatcserét szolgál, támogatandó. És nagyon fontos a hálózat beszervezése a kultúra résztvevőinek, hiszen itt nagyon fontos az, hogy mind a művészek közötti tapasztalatcserét kell támogatni, hiszen csak így lehet transnacionális szinten kulturális projekteket támogatni, és nagyon fontos a koherens kialakítása ennek a programnak más kohéziós politikákból, illetve más témákkal is, hiszen ezeknek a pénzügyi forrásai csak így tudjuk megfelelő módon kihasználni. És ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzatok részvételét is támogatni kell. Talán még a program értékelésével kapcsolatban talán meg kellene az értékelés paramétereit jobban határozni, hiszen nagyon fontos a többletérték megállapítása, és ez egy nagyon fontos kulcs szó az európai politika részéről, és hát hiszen nagyon fontos az európai politika értékelése szempontjából, és ez nagyon fontos, mert minnyájunk számára. Én nagyon támogatnám az erőteljesebb rugalmasságot a pénzügyi források felhasználása területén, és főként akkor, ha új területeket akarunk felhasználni. Márkusz Kuriá következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő kollégánknak, hiszen Koszta kolléganő nagyszerű munkát nyújtott be, és mi nagyon örülünk ennek, nagyon köszönjük a munkáját, hiszen tudjuk azt, hogy amikor a kulturális élet különböző oldalait, különböző szemszögekből, csoportok, érdekek és a közjó szemszögéből is össze kell foglalni, és úgy kell kezelni, ez egy nagyon-nagyon igényes, nehéz feladat. A bizottság kreatív Európával kapcsolatos munkadokumentuma, hát valószínűleg teljesen máshogy néz ki, tehát teljesen máshogy néz ki, mint amit az Erasmus mindenkinek projektben kimondtunk, és ezért minket a parlamentre vár az a feladat, hiszen itt nagyon fontos az, hogy ezt a nagyon világos struktúrát megtöltsük, élettel töltsük meg. Az kreatív Európával kapcsolatban, hogyha objektíven próbáljuk szemlélni ezt, akkor vannak területek, amelyek jóval kisebb profilla, jóval eh, homályosabbak, ne nem annyira átlátható területek, hogy e, mint hogy lehessen konkrét kijelentéseket tenni velük kapcsolatban. És eh, azt gondolom, hogy még majd nyomon kell követnünk a Cavada Costa és más jelentéstevők között folyó megbeszéléseket, illetve az árnyék jelentéstevők közötti egyeztetéseket, és majd ezekből kiderül, hogy a ma esti ülés például fog-e valamiféle világos eredménnyel szolgálni. Annak érdekében, hogy mi, mint kulturális bizottság, azért lássuk ennek az időbeli kereteit is. Köszönöm szépen, Dracula Hannó következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán egészen röviden én is hozzászólnék Kosztászony jelentéséhez. Mindenek előtt természetesen Szeretném megköszönni Kosztasszony munkáját, és köszönet illeti az árnyék előadókat is. Nem mindegyikük tud ma itt lenni. Hadd meg önökkel néhány gondolatomat a témával kapcsolatban. Tulajdonképpen három kérdést tehetünk fel, ezek természetesen összefüggenek egymással rugalmasság, előrelépés az audiovizuális ágazatban, azután új munkamódszerek, formák megjelenése. Hogyha megpróbálnánk meghúzni a határvonalat az audiovizuális ágazat, illetve a kulturális ágazat között, vagy a profit és a non-profit szervezetek között, azt hiszem nem jutnánk messzire, ez nem igazán releváns. Itt inkább a rugalmasság lenne célszerű. Egy közös keretprogramra azért van szükség, hogy támogatni tudjuk azt a sokszínűséget, ami jellemzi a kultúrát. Ez a versenyképesség szempontjából sem elhanyagolható. Röviden még néhány felvetést érintenék a módosításokkal kapcsolatban. Itt a kulturális sokszínűség több módosító indítványban is központi szerepet kap, így például a 39-es, illetve a 40. módosítóban nagyon fontos, hogy támogassuk ezeket a módosítókat a, de nem lenne jó itt külön kiemelni az audiovizuális ágazatot, mert ennek nincs itt indokoltsága. 44. módosítás. Mm, ezzel kapcsolatban problémákat látok, de mindenek előtt egy kérdést szeretnék feltenni. Mi indokolja azt, hogy itt külön említsük meg a nőket? Van ennek valami különös indoka? A többi itt megjelölt, megnevezett csoporttal egyetért esetek, igen, fogyatékkal élők, ezt ki lehet emelni, eh, hogy az ő hozzáférésüket is eh, fokozatában próbáljuk eh, elősegíteni. Folyatékkal élők egyik szervezete megkeresett engem, és felpanaszolták, hogy valóban nagyon nehezen tudnak részt venni programokban. Még egyszer kihangsúlyoznám, a rugalmasság nagyon fontos és ehhez még hozzá kell tennem azt, hogy az irány jó, amerre haladunk. Mm, szeretném még kihangsúlyozni, hogy a hatékonyság is egy fontos szempont ezekkel a programokkal kapcsolatban. Szájka úr, egy kicsi, akit képviselek most, egy kicsit eltérő nézetet vall, mint a jelentéstevő a függetlenség vonatkozásában. Talán nagyobb összegű támogatások is elképzelhetők a programok kapcsán, és az ne húzzunk meg egy programon belül átjáratatlan határokat hogyha hatékonyságra törekszünk, az természetesen azt is jelenti, hogy megfelelő finanszírozást biztosítani kell, és az egyik programra fel nem használt pénzeket valahol máshol kell felhasználni, elkölteni. És végezetül még annyit mondanék, hogy ez a program nagyon polgárközeli kell, hogy legyen kulturális szolgáltatások kapcsán. A digitalizáció nagyon fontos, a fordítások támogatása, hiszen így elősegítjük azt, hogy kulturális tartalmakhoz mindenki könnyebben hozzáfér, akkor is a más nyelven beszél. Még egyszer köszönet Koszta asszonynak. Köszönöm szépen. Most én saját magamat is felírnám a hozzászólók listájára. A nők megemlítése, ez a téma engem is egy kicsit irritált. A 14. módosítóban is szerepel ez. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság egyáltalán külön-külön művészeket támogat-e? Nem teszi ezt ezzel a programmal, sem férfi, sem nő női nemű művészeket nem támogat a bizottság, hanem projekteket, kulturális projekteket, amelyben részt vesznek nyilván nők is és férfiak is. Én mindig mm, azért küzdök, hogy a nők, különösen a jók a munkáikban kapjanak támogatást, de itt valamit beleerőltettünk, ráerőltettünk erre a programra, aminek semmi köze ehhez a programhoz. Ezt én így gondolom. És szerintem a fogyatékossággal élők említése sem helyes. Itt nagyon óvatosaknak kell lennünk. Itt egy kis programról van szó, két fontos célkitűzése van, egyrészt kulturális projekteket, másrészt média, audiovizuális projekteket akar támogatni. Nem szabad túl terhelni ezt a programot. A mindennapi életben nyilvánvalóan fontos, de nem ide tartozó elképzelésekkel, mert ez szétaprozná a programot. Az én másik programomnál is 500 módosító indítványt kell, hogy feldolgozzak, hát valahogy majd megbirkózzunk ezzel. Tehát világos irányra van szükségünk, de ahogyan Kavada kollega is mondta, Azért azt világosá kell tenni, hogy mit akarunk, mi alatt mit értünk. Ezért nagyon örülnék, hogyha most a bizottság is elmondaná a véleményét. Azt hiszem, hogy Tuszár úr képviseli a bizottságot, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság üdvözli Kosztasszony jelentését, ugyanis ez tulajdonképpen támogatja a bizottság javaslatának alapvető szerkezetét, és támogatja a kulturális és kreatív ágazatokat, mint például az audiovizuális szektort, egy új pénzügyi eszközt hoz létre, illetve megnöveli a költségvetést. A jelentés, illetve az ahhoz kapcsolódó vita szintén alátámasztja azt a tényt, hogy jelentős figyelmet fordítanak arra a szempontra, amely tulajdonképpen a bizottság javaslatának alapjául szolgált, tehát, hogy megőrizzük az egyensúlyt a kultúra mögött meghúzódó értékek, illetve a társadalmi gazdasági fejlődéshez való hozzájárulása között. Fontos kiemelni azt is, hogy a javasolt eszköz nem annak az eszköznek a másolata, amely jelenleg a médiaprogramban szerepel, hanem egy különböző eltérő eszköz, portfólió alapú megközelítést alkalmaz, kapacitásépítési jellemzőket is tartalmaz, illetve egy piacvizsgálatot, amelyet jelenleg az Európai Beruházási Alappal végzünk, mi azt mutatja, hogy jóval túlmutat ez az eszköz az audiovizuális szektoron, és nem csupán a szektor maga részesül belőle. Ezért teljes mértékben figyelembe kell venni a kulturális szektorok jellemzőit, illetve az audiovizuális szektor jellemzőit más részről. A bizottság nem egy biankó csekket kér ebben az esetben, hanem megvizsgálja a javaslatokat és a jelenlegi kultúraprogram célkitűzéseit, illetve a Kreatív Európa javaslatot, azt látjuk, hogy a prioritások, amelyek a kultúra ágazatára vonatkozik, sokkal tovább mutatnak, mint a jelenlegi javaslatban. Ezért az bizottság az ajánlás tervezetet tovább kívánja fejleszteni, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban az a kihívás, hogy az egyensúlyt őrizzük meg, és a kockázatokat kerüljük el. Az első kockázat az, amit az elnök asszony is kiemelt, hogy ne terheljük túl ezt a programot hanem biztosítsuk, hogy ne haladjuk meg annak alkalmazási körét. És itt nagyon sok kérdés merül fel, olyan kérdések, amelyek a szektor tekintetében vizsgálják a program alkalmazási körét, mint például, hogyha a divatágazatot, divatszektort megnézzük, a design kapcsolatban merül ez fel, vagy pedig a teljes divatszektorra kiterjed. Ami a célkitűzéseket illeti, nagyon sok olyan koncepció merül fel, amelyek hivatkozást jelenthetnek a képzésre, oktatásra, egyetemre. Azt hiszem, hogy ez nem az a program, ahol ezekkel az aspektusokkal foglalkozni kell. Aztán a digitális eszközök ismerete regionális és helyi fejlődéshez való hozzájárulás. Úgy gondolom, hogy ez is már túlmutat a program alkalmazási körén, és egy általános hivatkozást is alkalmaznak a kulturális kifejezésmódra, illetve az örökség megőrzésére, amely azt hiszem, hogy ezzel a programmal nem biztosítható. Ezért tehát, ami a megszövegezést illeti. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne terheljük túl ezt a programot. Másik kockázat is felmerült, ez pedig az, hogy próbáljuk meg elkerülni a végrehajtási problémákat, például a nők prioritásának említését. Ez végrehajtás szempontjából megoldhatatlan, hiszen szervezetekről beszélünk, nem pedig egyénekről. És hogy hogyan legyünk pontosabbak, precízebbek a mutatókkal kapcsolatban, és hogy ne terheljük túl a kicsi szervezeteket, az apróbb szervezeteket azzal, hogy túl sokat követelünk tőlük. Aztán a harmadik kockázat, amit szeretnék kiemelni, ez a merevség kockázata, ahogyan elhangzott egyébként, egy olyan programról beszélünk, amely 7 éven keresztül fog megvalósulni a válság és változások időszakában és a 75%-os ráta meghatározása, ami nem konzisztens a jelenlegi gyakorlattal, nem tudjuk, hogy ez jó javaslat-e. Úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban nagyon rugalmasnak kell lennünk, hiszen tudjuk, hogy a kulturális projektek költségvetését nagyon súlyosan érinti a válság. Ugyanez vonatkozik a megfigyelő központtal kapcsolatos módosítóra. 2015-ig nem tudunk várni, hogy megnézzük, hogy van-e bármilyen kedv arra vonatkozóan, hogy a mandátumot megnyissák-e megfigyelő központ esetében. És azt is el szeretném mondani, hogy a bizottság valószínűleg nem ért egyet a parlament jogi elemzésével, az éves munkaprogram elfogadása tekintetében. A bizottság valamennyi programja tekintetében, a munkaprogram tekintetében a pénzügyi, illetve költségvetési rendeletre támadkozik. Ez egy végrehajtó aktust tesz szükségesé, nem pedig delegált aktust, tehát csak végrehajtó intézkedés alkalmazható a Kreatív Európa tekintetében. Ezt szeretném mondani végül, hogy természetesen készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, hogy egy konstruktív megoldást találjunk. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket. Uh, thank you very much. Just coming back to your last... Köszönöm szépen, csak az utolsó hozzászólására szeretnék kitérni ez a delegált aktus. Úgy gondolom, hogy uh, ez egyfajta horizontális jellegű probléma, mi a többi programnál is ugyanezt tettük, nem az audiovizuális szektorra összpontosul ez a probléma, hanem ezt már más programoknál is említettük. Van-e még kérdés? Tessék! Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de talán tudják, hogy Katalóniában választások vannak, úgyhogy Barcelonában kellett dolgoznom, és szeretnék elnézést kérni Menendez del Valle kollégám nevében, aki személyes okok miatt nem tudott eljönni. Ignacio Samper úr, aki itt volt egyébként ebben a szakbizottságban, és a, az Európai Parlament madridi hivatalának a vezetője jelen pillanatban a kultúra világából egy száz ember előtt beszélt ennek a programnak a jelentőségéről. Én nagyon röviden szeret, még elmondani az egyes, összefoglalni a megjegyzéseket. Tulajdonképpen az elején nem tetszett az az ötlet, hogy a programokat összefogják, hogy a kultúra vagy a média program, hogyha jól működtek önállóan, akkor nem tudjuk, nem értjük, hogy miért kellene ezeket egybefogni hiszen ezek eltérő programok. Aztán pedig azzal sem értettünk egyet, hogy a pénzügyi garanciák garanciákkal kapcsolatban nem világos, szeretném, hogyha erre kitérnének egyébként, hogyan fogják ezeket a garanciákat biztosítani, hogyan fog működni ebben a tekintetben a program. És végül pedig természetesen mindenki úgy gondolta, hogy meg kell tartani a jelenlegi irodákat, úgy a regionálisakat, és ugyanakkor viszont a médiaprogramot és a kultprogramot ne centralizálják, hiszen nagyon sok ember dolgozik ezekben az irodákban, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek, kár lenne elveszíteni őket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a költségvetés megemeléséből egyetlen eurót se veszítsünk el. Köszönöm. Az eingefallen, bevor ich Frau Frau das Nekem még eszembe jutott valami, mielőtt Kosztászonynak megadom a szót, hogy nem értem meg azt, hogy a bizottság ezt a logót, hogy média, már nem kívánja használni a jövőben, hiszen sok fesztiválon voltam, és önök is tudják, hogy a legtöbb olyan európai film, amelyet díjjal tüntettek ki, azt a Promédia támogatta. És mindenütt megjelenik ez a nagyon-nagyon szép kis logó és most ez tűnjön el, és most az emberek valami egészen más logót lássanak ehelyett, ez szerintem nevetséges. Tehát, hogyha most ezt tényleg úgy értettem, és ezt valóban így gondolják, Szilva kolléganő is rázza a a többiek is ezek a fejüket, akkor szeretném megtudni, hogy mit értenek ez alatt. Hiszen az ember azt mondaná, hogy az ember nem normális, hogyha felad valami olyat, ami tulajdonképpen egészen jól működött. Hát hadd kérdezzem meg, hogy egy olyan logót, ami jól működött, ismert az egész mozi világban, hát ezt miért kellene feladni és egy újat bevezetni? Kaphatnék erre egy egészen rövid választ? Láttam, hogy ön is rázta a fejét. Lehet, hogy pozitív választ tud erre adni, vagy Hávinci úr talán tud adni egy pozitív választ, parancsoljon. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mi a logót illeti? Ahogyan ön is tudja, az Európai Bizottság úgy döntött, tekintettel arra, hogy itt a nagy kihívás az, hogy az emberek lássák, hogy az EU mit csinál. A az, hogyha több logó lesz a közösségi programokról, a különböző tevékenységekről, az tulajdonképpen az EU imidzsét, imázsát javítaná és ezért eh, nagyon egyszerű logókat szeretnénk alkalmazni, ami rajta van az, hogy EU és a zászló. Ami a médiaprogramot illeti, itt a logónak valóban már egy márka értéke, ezért úgy döntöttünk, hogy itt lesz egy derogáció, mikor kihut a program, és megengedjük ennek a logónak a további élését. A jövőre nézve a bizottság javaslata az továbbra is, hogy minden EU programnál egy logó legyen, amin az Európai Unió zászlója látható, valamint a program neve. Remélem, hogy ez most tisztázta azt, hogy mi a bizottság álláspontja. hát most már tényleg nem értem. A média nem olyan program, amit Duponor, Pak asszony, vagy bárki is ismer. Ez a filmesek számára szól, mindazok számára, akik ezen a területen dolgoznak. És hogyha ugye lefutott a film, akkor mindig látszott a médiának a logója. Persze ez még nem akadályozza meg azt, hogy a csillagokkal, az ászlóval díszített logót is alkalmazzuk. Persze megnehezíthetjük az életünket, ami már jó bevált, azt nem célszerű kidobni, és én a saját programomnál is láttam, hogy nem mindig segít, ha mindenre ugyanazt a kabátot húzzuk rá. Itt kérem, adja tovább a mi álláspontunkat. Aki a média jó logóját nem viszi tovább, az nem értette meg, hogy ez mennyire jó volt, és mennyire jól működött. És most Szilvia Kosztályi ismét a szó. Jó, mm, ringrácio per... Eh, Én természetesen először is nagyon köszönöm a hozzászólásaikat, és ezt a nagyon nyílt eszmecserét is, és természetesen köszönöm, hogy megkértek arra, hogy néhány pontot még majd tisztázunk. A jövőben ezt tudjuk mi is. Nagyon köszönöm, hogy megértik azt, hogy milyen nehéz ez a dosszié. És ez egy olyan javaslat, ami egy eléggé eltérő jellegű és eltérő struktúrájú témakört fed le, ez is világos. Tehát azt gondolom, hogy ezt is minnyáján tudjuk, hogy itt egy ilyen van állunk szemben. Tehát ezért is tudom csak kihangsúlyozni azt, hogy én nagyon nyíltan fogtam meg ezt a témát, és nagyon szívesen még megragadom azokat a pontokat, amelyeket elmondtak, és szeretném kölcsönös egyetértésbe, és persze a jelentés minőségének a javítása érdekében ezt megtenni, és persze a demokrácia szellemében. Azt gondolom, hogy ez egy jó kiinduló pont lesz minnyájunk számára, hiszen itt egyensúlyt szeretnénk teremteni egyrészt a keretprogram szükségessége, érdekében, amit önök is elmondtak, és erre természetesen én is nagyon szívesen hagyatkozom, és azokat a nagy kihívásokat és új szempontokat, amelyek a 7 évvel ezelőtti programban is már érintőlegesen szerepeltek, de természetesen a programok autonómiája figyelembevételével, tehát a kultúra és a média témája. Én azt gondolom, hogy ez eléggé világosan kidomborodik a programból a cél, személyeket, a pénzügyi kereteket és egyéb más vonatkozásában is. És azt gondolom, hogy összességében is rugalmasnak kell maradnunk, hiszen itt olyan területek szabályozásáról van szó, amelyek nagyon erőteljes változásnak vannak jelen pillanatban kitéve. Tehát ennyit bevezetésként, és akkor most rátérnék a részletekre. Ugye számos kérdést tettek fel például egyes fogalmakkal kapcsolatban is. De azt gondolom, hogy ezek olyan fogalmak, amelyek számos ilyen egyébként még szerepelnek, és még akkor is, hogyha van velük kapcsolatban jó néhány új koncepció. Tehát a én inkább tovább fejlesztésről beszélek a képzés helyett, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, amit mi PR lépésként, promócióként értelmezünk, hiszen itt gyakorlatilag a szociális ki rekesztés ellen a szociális befogadás érdekében, integráció érdekében kívánjuk ezt alkalmazni. Tehát ez nem egy általános fogalom itt, hanem ez a kulturális javak megszerzésének a fogalma. Ezek nagyon fontos kulcsfogalmak, és természetesen a kreatív területen a partnerség te, fogalma is nagyon fontos, hiszen itt nagyon sok kulturális stakeholder vesz részt ebben, és nagyon sok különböző terület találkozik ezen a platformon, tehát nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Talán gondoljunk arra is, hogy különböző kultúra, a kultúra résztvevői közös projekteket is lokális, regionális vagy nemzetközi szinten végrehajtani, hogy az elismertségüket növeljék. És én a különböző alapokkal kapcsolatban, kohéziós alapokkal kapcsolatban szintén kitértem a lehetőségekre. Mindjárt tudjuk, hogy milyen lehetőségek állnak finanszírozási szempontból rendelkezésre. Ezeknél a programoknál nagyon fontos, hogy lokális és globális szinten is lehetővé tegyük ezt a tevékenységet, és a kulturális intézmények hálózatba szervezése is egy rendkívül fontos kérdés, hiszen itt helyi szintű megnyilvánulásra, de regionális és nemzetközi szintű megnyilvánulásra is gondolunk. Itt természetesen a strukturális alap felhasználásával kapcsolatos tapasztalatokra gondolok, de hát ez itt nyilván itt egy e, általános keret a program vonatkozásában, tehát a teljes keretprogram vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy milyen időtartamra ez az 1,8 milliárd euró nyilván nem lesz elegendő arra, hogy Európa összes kulturális javá, javait ezzel e, támogassuk, de igyekezni fogunk más programokat is ebbe bevonni, amennyire csak lehet integrálni. Ide Tajáni biztos is meghallgattuk ezzel kapcsolatban, és a mozi területéről, világáról volt szó, és arról volt próbálni integrálni az eszközöket annak érdekében, hogy a média, kozme és egyéb más projekt, programok területén igyekezzünk a kreatív területeket támogatni. Tehát gyakorlatilag ez az a perspektíva, ami a kihívás jelenti nyilván. Nagyon fontos, hogy az alapokon kell maradnunk, de azért persze rugalmasnak kell lennünk. A nőkkel kapcsolatban igen, kicsit irritáltan nyilvánultak meg. Értem. És nem biztos, hogy ez világos ez a pont, akkor viszont szeretném ezt talán elmagyarázni. Itt gyakorlatilag nem arról van szó, hogy pótlólagos lépéseket szeretnénk tenni a nők érdekében, tehát nem arról van szó, hogy itt, hogy is mondjam, valamiféle apartheidot szeretnénk a nők számára létrehozni, hanem egész egyszerűen azért maradjunk a tények talaján. Hiszen azért tudjuk, hogy a gender mainstreaming szempontját minden projektben figyelembe kell vennünk, és természetesen ezen a területen is ugyanígy kell tennünk. A nőket és a férfiakat egy egyenlő módon kell támogatni, és mindenhol, de a kultúra területen is, és tudjuk, hogy 40%-a a zeneszerzőknek csak nő. Tudjuk, hogy a a hangversenyek területén, tudjuk, hogy 0,45 százalék csak a, származik a zenének nőktől. Például a hangverseny zenekarok területén. Tehát például gondolnunk kellene arra, hogy a nőket is támogatnunk kellene, hogy zeneszerzőként tevékenykedhessenek, ez is a kultúra része. Tehát valami módon kellene találni egy olyan megfogalmazást, ami mindenki számára elfogadhatóvá tenni ezt a dolgot, hiszen ez is itt a, a nemek közötti egyenlőség kérdéséhez hozzátartozik. Majd megfogalmazást megtaláljuk. Volt egy másik megjegyzés, iskola, illetve főiskola. Nagyon köszönöm a kollégának ezt a hozzászólást köszönöm Sánchez kollégának, hiszen nagyon jól megfogalmazta ezt a pontot, hiszen ezt tartalmazza már a jelentés, ezt a gondolatot, de volt egy olyan pont, amivel kapcsolatban én ezt azért ettől eltérően látom, ugyanis az iskola, a szakmai képzés erősítése, hát ez azt gondolom, hogy ahogy a bizottság elmondta, ez nem a megfelelő hely ennek a támogatására, de az európai szinten a praktikumok és szakmai képzések kapcsán nagyon fontos, hogy a kultúra és a média területe is azért e, említessék meg, hiszen itt a nagy közvélemény, széles közvéleményről van szó, hiszen a közvéleményt, a publikumot is kell, a közönséget is nevelni kell és támogatni kell, hogy fejlődhessen, hiszen enélkül nincsen kultúra. És tudjuk azt, hogy az iskolai oktatás van, és ez egy fontos szempont, nagyon fontos, hogy digitális értelemben is megtanítsuk írni, olvasni az embereket, hiszen tudjuk azt, hogy a széles nagy közösséget is képezni kell ezekre az új médiaformákhoz, el kell vezetni, és segíteni kell ezen a téren, és erre forrásokat kell biztosítani. Tehát nagyon köszönöm a kollégának, aki elmondta az értelmezéssel és a perspektívával kapcsolatos megjegyzését. Dracula úr ön az ön előtt szóló kolléganőhöz csatlakozott, és gyakorlatilag én már erre az előbb kitértem, de azért akkor most szeretném még pontosítani ezt a gondolatot. Hiszen egyértelműen konkrét akciótervre van szükségünk, de mindenképpen alapvetően a rendelet és fogalom körének és a delegált jogi aktusok körének az egyensúlyára van szükségünk, és ahogy a bizottság is elmondta, arról van szó itt, hogy világosabb, fogalmi meghatározásokat kell találnunk a két nagy program területre. És természetesen a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban nekünk, mint parlamentnek, meg kell vizsgálnunk azt, hogy köztes jelentésekkel hogyan kívánjuk értékelni ezeknek a programoknak a fejlődését, alakulását, de erről még majd szeretnék az árnyéklentéstevőkkel is beszélni, illetve az menetrendjéről is ennek a munkának, annak érdekében, hogy a lehető legjobb kompromisszumokat találjuk meg a konzultációk során. Persze, nagyon szívesen állok rendelkezésükre. Takula úr egyébként kihangsúlyozta azt is, hogy milyen fontos az integráció és az autonómia egyensúlya mégpedig az audiovizuális területen is. Ezzel kapcsolatban már válaszoltam. A bizottság általi megjegyzésekre pedig azt szeretném válaszolni, illetve hát már elnök asszony részben válaszolt ezekre a megjegyzésekre. Tehát még egy dolog, a divat és a design területe. Hát én itt most nem ipari mintákra, oltalmi mintákra gondolok, ez inkább gazdasági területre tartozik. Én inkább most a művészeti aspektusára gondolok, a design és a divat területének, hiszen azt gondolom, hogy igenis beleesik ez a két terület is ebbe a programterületbe, és a zöld könyvben ez már elhangzott, hiszen ezek kreatív tevékenységek közé tartoznak, és nagyon fontos, hogy nehogy kizárjuk ezeket a területeket innen. Akkor még egy dolog a társfinanszírozás kérdése. Jelen pillanatban a folyóprogrammal kapcsolatban indikátoraink vannak, vagy 50 százalék, ami egyébként a felső határ az 50%, illetve 75% lehet a társfinanszírozás területén, 75% megfelelő indoklással. Tehát szeretnénk azért nyilván az indikátorokat szabályozni, de azért ne legyünk rugalmatlanok. Tehát szeretnénk talán ezekre az indikátorokra csak inkább utalni annak érdekében, hogy a különböző borítékok címzetjei számára azonos, az azonos elbánást biztosítsuk. Még egy kérdés. Mégpedig, elnézést, még egy dolog a főiskolákkal kapcsolatban. Ugyanis a főiskolák a más kulturális létesítmények mellett szerepelnek az az audiovizuális médiákra oktatás helyeiként. Tehát a főiskolák hálózatba foglalása rendkívül fontos. A filmfőiskolák hálózatba foglalása rendkívül fontos. És itt nem az egyes különböző képzési programok kialakítására gondoltunk itt. A másik pont a nemzeti szint figyelembevétele. Én azt gondolom, hogy figyelembevétele került ez a transnacionális és transregionális együttműködés természetesen nagyon fontos kérdés. De egyébként lehetséges, hogy nem jól értettem a kérdést. Volt még egy dolog, ami nem volt teljesen világos számomra. Itt volt még egy olyan aggály, vagy mégiscsak jól hallottam, hogy a a nemzetközi programokban történő részvétel csökkentése, ha jól értettem? A média programokban? A nem európai partnerek részvételnek a csökkentése? Ez a 61-es módosítóindítvány lenne. Ha jól értem, akkor ez pontosan az ellenkezője lenne ennek a dolognak, hiszen itt ezek az országok jelenben már részt vehetnek ezekben a programokban, ezt elmondtam, vannak bilaterális ö, szerződések nagyon sok harmadik országgal, ezek egyébként vannak magasabb összegű keretszerződések is, és vannak megfelelő partneri szerződések is erre nézve. Mi ezzel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy nem az országok körének a bővítését tervezük, hanem a fokozatos bővítését ennek a programnak, hiszen gyakorlatilag azt vettük észre, hogy néhány ország annak érdekében, hogy a 2010-es irányelvhez jobban igazodhasson, nagyon sok időt kell, hogy szakítsanak arra, hogy hozzáigazodjanak az új irányelvhez, az új követelményeknek van, ahol 5 év is szükséges arra, hogy ez megtörténjen, és ez túlzottan hosszú idő. Korábban még az úgynevezett Mundus programról beszélhettünk, és azt gondoltuk, hogy ez egy hasznos program lehet, hiszen a ezeknek az országoknak a részvétele folyamatossága ér, ez rendkívül fontos. Fontos biztosítani azt, hogy ők már részt vehessenek akkor, ha ők elkezdték hozzáigazítani eljárásaikat. Tehát gyakorlatilag a már a rendelet szellemében dolgoznak. Tehát gyakorlatilag nem szeretnénk azt, hogy valamiféle bürokráciai apróságok miatt ne tudjunk együttműködni velük. Ez gyakorlatilag a szelleme ennek a dolognak, rugalmasabbak szeretnénk lenni. Lehet, hogy talán ezt egy kicsit jobban kell még megfogalmaznom ahhoz, hogy ez teljesen világos legyen, hogy mit, mit is szeretnénk, hiszen természetesen mindent be kell tartani, és uh, nyilván uh, ez irányba tenni kell. A garancia források kérdésével kapcsolatban egy dolgot hadd mondjak el. Ez az eszköz, ez új programok kialakítását, megvalósítását szolgálja 2012-től 2020-ig Erasmus, Kozmos, stb. Vannak új garancia eszközök ennek érdekében a még ezek gyakorlatilag még nem teljesen kész eszközök, tehát még jóval precízebben meg kell fogalmazni ezeket. A tanács gyakorlatilag dolgozik már ezeken, a bizottság is együttműködik vele, és a parlament is együttműködik. Tehát mi is szeretnénk, hogyha jobban, pontosabban megfogalmazásra kerülne, hogy itt milyen garancia eszközökről van szó, milyen kölcsönök, milyen garanciák, milyen egyéb források alkalmazhatóak erre, és hogy ezeket a forrásokat milyen formában kell visszafizetni. Az ezzel kapcsolatos modalitások, tehát gyakorlatilag milyen közvetítőkkel, illetve milyen pénzügyi intézményekkel lehet ezekben a programokban dolgozni, ennek a szabályozása nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban már gazdag tapasztalataink is vannak. Természetesen ez még nem a leges legutolsó állás a dolgoknak, még fogunk ezen dolgozni, és kell is, hogy dolgozunk ezeken a dossziékon, hiszen gyakran vannak, halljuk a gyakran feltett kérdéseket, ezek újra és újra elhangzanak, ezért mi is érezzük, hogy ezen még tovább kell dolgoznunk. Tehát mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat még világosabban tudjuk majd megfogalmazni. És tisztában vagyunk azzal, hogy ez jelen pillanatban egy pilót projekt, pilót eszköz lesz a kezünkben, kísérleti eszköz lesz, de annak érdekében, hogy 2009-ben már a média területén már lezajlott egy projekt, ami alapján nagyon sok mindenen javítottunk, és sok mindent változtattuk, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy ez az egész projekt sokkal világosabban legyen lefektetve, még dolgoznunk kell rajta, de mindenképpen lehetőségnek tekintem ezt, ahogy önök is elmondták, hogy nagyon sok mindenen nem tudunk segíteni, bonyolult marad, és Nyilván ez egy olyan megoldás, amivel a hiteleket már garantálni tudjuk annak érdekében, hogy a KKV-k támogatást kaphassanak, annak érdekében, hogy a piacon tevékenykedhessenek. És természetesen ezt először majd ki kell próbálni, értékelni kell annak érdekében, hogy, hogy megtessük a megfelelő változtatásokat. De természetesen a bizottságnak és az elnökségnek e, döntenie kell majd ezekben a kérdésekben. Az árnyék jelentéstevőkkel a menetrendről is még beszélni fogunk, hiszen fontos látni, hogy lesz-e elég időnk arra, hogy ezt e, végigvitassuk de ha úgy döntünk, hogy még több időre van szükségünk ahhoz, hogy pozíciót tudjunk ebben a dologban kialakítani, akkor ezt az időt le, létre fogjuk hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvia. Nyilvánvaló, hogy még nagyon sok konzultációra van szükség. Éppen ezért azt javaslom, hogy október 23-áig nyújtsuk be a módosító indítványokat, ahogy ez a javaslatban szerepel, és csak decemberben szavazzunk majd. Ami az én jelentésemet illeti, a Yes Europe-ot, ezt is elhalasztottuk, mégpedig azért, mert itt hét évig érvényes programokról van szó, ezért nem szabad itt elhamarkodottan bármit is eldönteni. És még egy dolgot kérnék, ne tömjük tele a programokat olyan elemekkel, amelyeknek semmi közük ezekhez a programokhoz. A digitális analfabetizmus, ez az oktatással függ össze, ezért a Yes Europe programban van a helye a média és a kultúrprogramba, ez nem tartozik bele. Azután a felsőoktatás, kérdése. Ez is a Yes Europe-hoz tartozik, hiszen az Erasmushoz tartozik. Tehát kérem értsék meg, kis programunk van ezen a területen, kis költségvetéssel, nem lehet ebben mindent belepakolni, ami szívügyünk. Ebbe nem fér bele, illetve sok minden nem ebbe fér bele, hanem a Yes Europe-ba. Járjunk el észszerűen, fogalmazzuk meg ezeket a jó gondolatokat, és utaljunk arra, hogy ezek a területek egy másik programból kapnak finanszírozást. Ez nem azt jelenti, hogy lusták vagyunk, vagy hogy nem akarunk küzdeni a média, vagy a digitális analfabetizmus ellen, hanem nem tudunk itt mindent ebbe a programba belepakolni. Itt kivetesen értünk egyetértek a bizottsággal, ez nem sokszor fordult elő az elmúlt időszakban, de én is úgy gondolom, hogy itt most óvatosságra van szükség. A két nagy csoport valóban, két nagy frakció nagyon komolyan gondolkozott ezeken a kérdéseken. Kérem, hogy még szorgalmasan dolgozzanak együtt továbbra is a következő héten. Kavada úr gondolatait is vegyék figyelembe, és akkor szerintem sikerül konszenzusra jutnunk. Kérem mind a kettőjüket, a képviselő asszonyt és urat, hogy tegyenek még mindent a kompromisszum érdekében, hogy a szavazás környékén ne legyenek végtelen, partalan viták. Azt hiszem, hogy itt alapvetően egy közös hajóba nevezünk. Akkor átérhetünk az ötödik napi rendi pontra, az Európai Polgárok programja, valamennyien tudják, kedves kollégák, hogy ez egy olyan program, amely kapcsolatban nagyon nagy viták voltak. Van, aki azt gondolja, hogy ez olyan program, amihez tulajdonképpen csak igent vagy nemet mondhatunk, ez a tanács, a bizottság javaslata, és mi csak rábólintatunk, vagy elutasíthatjuk. Hát nem, ez nyilván nem lehet, amikor itt a polgárok programjáról van szó. Ezért azt mondtuk, hogy először ezt akkor megvizsgáljuk és a jogi szakbizottság, valamint az Európai Parlament jogi szolgálata is egyértelműen azt mondták nekünk, hogy igenis együtt döntési eljárás alá tartozik ez a program, mondtuk az Európai Bizottságnak is, hogy dolgozunk ezen, kijelöltünk egy jelentéstevőt, aki elkészített egy szöveget, mégpedig az, mindezt az együtt döntési eljárás keretében. Most megadom a szót Takula kollégának, aki elmagyarázza nekünk, hogy mik a legfontosabb módosító indítványai. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, valóban megpróbálok viszonylag rövid lenni, hogy több idő maradjon az eszmecserére, a kérdésekre. A polgárok, Európa polgárokért program tulajdonképpen az egyik legfontosabb program, pedig hát a költségvetése elég szerény, 229 millió, de a jelenlegi program, ami 2013-ig tart, szintén nagyon fontos volt, nagy volt a hozzáadott értéke. Tudjuk, hogy a történelmi emlékezet megerősítése, illetve a polgári részvétel bővítése mennyire fontos. Például testvérvárosi kapcsolatokat is lehetett finanszírozni ebből a programból. Ez egyértelmű sikertörténet volt eddig is. Ez az egyetlen olyan program, amelynek kapcsán európai szinten ilyen területeken tudunk támogatást adni. A javaslat hasonló elemeket tartalmi elemeket tartalmaz, mint amelyek a most futó Európa polgárokért programot jellemzi, amelynek kapcsán én öt éve jelentéstevő voltam. De most viták vannak a program folytatásával, az utolt programmal kapcsolatban, különösen eljárási kérdések miatt, hiszen mi az együttdöntést akarjuk és ehhez más jogalap kell. Remélem, hogy sikerül megegyeznünk majd ezzel kapcsolatban a tanácssal és a bizottsággal. Hm, rugalmas hozzáállásra van persze szükség mindenki részéről. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a javaslat maga tulajdonképpen jó, tehát eltekintve a problematikus jogalaptól, tulajdonképpen a tanácstól nagyon jó módosító indítványok érkeztek. Szeretnénk, hogy a program időben hatályba tudjon lépni. Megvizsgáltuk a tanács szövegét, nyáron elküldtük már ezt a szöveget az árnyék jelentéstevőknek, mindegyik nyelven rendelkezésre áll már a tanács szövege, ezt bárki elolvashatja. A, mi a saját módosító indítványaimat illeti, fontos dolgokkal foglalkozom, ugye egyrészt itt van a jogalapkérdése, a parlament bevonása, az eh, itt két eh, jogalapot szeretnénk, a 352. Eh, cikket, illetve a 167. cikket. Egy másik kérdés, amely kapcsolatban elég sok visszajelzés érkezett. A történelmi emlékezet ága a programnak nagyon fontos, és szerintem ezt az ágat, a történelmi emlékezetre vonatkozó részt talán még jobban ki kéne emelni, még erőteljesebbé kellene tenni a programban. Azután az, hogy vonjuk be a bázis és azokat, akik ezen a szinten tevékenykednek. Nem csak rövid távú hatásokat kellene figyelembe venni, hanem hosszú távú hatásokat is, és nem fentről lefelé, ezt a top-down megközelítést kell alkalmazni, hanem az alulról építkezésből kell kiindulnunk, tehát a bázis tevékenységét kell mindenek előtt támogatni, alulról felfelé lenne szükséges építkezni. A bizottság a saját kommunikációjára javasolt költségvetését csökkenteni javasoljuk. 30 millió per év ez az összeg, és ezt az összeget ott kellene felhasználni, ahol erre a legnagyobb szükség van. Még egy gondolat. A bizottság ehm, is szeretne a saját kommunikációjára eh, pénzeket fordítani, de hát szerintem inkább más célokra. A program tényleges céljaira kellene eh, fordítani ezeket az összegeket, és nem a bizottság kommunikációjára. A eh, sportszervezetek szerepét jobban ki kellene emelni, és még egy fontos pont, ugye kevés forrás áll rendelkezésre, éppen ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy a, szét, a pénzek szétosztásakor a földrajzi kiegyensúlyozottság szempontjának mindenképpen megfeleljünk. Ezek a fő megállapításaim. Még egy dolog, a tanács költségvetésre még nem tett javaslatot, még talán november végén érnek, sikerül tisztázni majd a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tanácsi álláspontot Van Rompuy javaslata alapján, és akkor lehet beszélni majd ennek a programnak a költségvetéséről is fontos lenne, hogy több pénz álljon rendelkezésre, mert csak 30 milliót kapunk éven, tehát ez nem sok 27 tagú Európai Unióban. Több pénzre lenne szükség. És hogyha megnézzük ezt a javaslatot, az inflációt sem vették még figyelembe ennél a javaslatnál. Ezért világosá kell tenni, hogy ez egyetlen olyan EU szintű program, amely a történelmi emlékezet erősítésével foglalkozik. És szerintem éppen ez a kérdés, a, a történelmi emlékezet, erősítése, fontosságának kihangsúlyozása egy olyan kérdés, ami, amiről még nagyon sok szó kellene, hogy essen ebben a következő 7 éves ciklusban is. Megfelelő pénzeszközökre van éppen ezért szükség, Például, hogy a totalitárius rendszerek miben létével is lehessen behatóban foglalkozni. Már 5 évvel ezelőtt is úgy döntöttünk, az akkori jelentésben, hogy a e, nácizmus, e, sztálinizmus és a e, kommunizmus bűneit is említsük meg. És láttuk, hogy ennek a kérdésnek van európai dimenziója. Ez minden bizonyal egy olyan kérdés, ami még sok vitát fog indukálni és amivel kapcsolatban nagyon fontos megjegyeznünk azt is, hogy ez a kérdéskör egészen visszamegy az Európai Unió, Európa gyökeréig. Garantálnunk kell, hogy soha nem következ, soha ne következzenek be ilyen dolgok, például a, a holokauszt és ezek a bűnök. A jövőre nézve az emberi méltóság tiszteletét mindenképpen biztosítanunk kell. A program hátteréről talán néhány szót, illetve nem is mondanék erről kapcsolatban inkább semmit, hanem megmutatom önöknek ezt a kiadványt. Ebben a kiadványban, amit én e-mailben is eh, megkaptam, és önöknek itt kiosztottuk. Mindent elolvashatnak ezzel kapcsolatban. Angolul, franciául és németül létezik ez a kiadvány, és azt mondanám, hogy ez egy kiváló brosúra, amit ezúttal is szeretnék megköszönni a bizottságnak. Azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam, ami fontos, nagyon jó, hogy itt valaki figyel arra, hogy mit mondok, és korrigáltak, tehát ne a bizottságnak, nem a bizottságnak kell ezt megköszönöm, mert az Európai Parlamentnek, ez a parlament kiadványa, jó, akkor kiavítom magam, tehát a parlamentnek köszönöm, és a kiadvány szerzőinek mindennek előtt ezt a kitűnő munkát. Nos, most pedig készen állok arra, hogy meghallgassam, amit önök mondanak. Köszönöm szépen. Itt volt ugye egy rövid kis közjáték, ezek után én is szeretnék köszönetet mondani azoknak a hölgyeknek és uraknak, akik a mi megbízásunkból elkészítették ezt a kiadványt. Kosta úr egy kicsit panaszkodott, az most pont már végére ért a jelentés elkészítésének, de e, mindenképpen kiválóan kiegészíti egymást az a jelentés, amit a kultúra kérdéskörében készítettünk el, és ez a jelentés nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és véleményem szerint eh, tapsoljuk meg ezt a kiváló munkát. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a vitára. Szabine Ferejn először is. Mindenek előtt köszönöm Takula úrnak ezt a jelentést. Nagyon fontos itt a szakbizottságban, egyáltalán itt a parlamentben foglalkozunk ezzel a témával. Nagyon fontos ez a program, akkor is, ha költségvetése tekintetében az egyik leg szerényebb program. Ez közvetlenül szól az európai emberekhez, polgárokhoz. Ez az egyetlen olyan program, ami, hogy szoktuk olyan szépen mondani, grassrootshoz szól, azaz a bázishoz, és ilyen bázis kezdeményezéseket finanszíroz. Nem szabad ezt alábecsülnünk hiszen az ilyen szervezetek kezdeményezései, a lentről induló kezdeményezések sokkal, sokkal fontosabbak, mint amit a fölülről indítottak. Takló úr a jelentésében, és köszönet illeti ezért, megemlíti a testi városi kapcsolatokat. Azután <clears throat> itt ha belegondoltunk abba is, hogy az európai integrációhoz eh, nagyon nagy mértékben hozzájárultak ezek a testvérvárosi kapcsolatok. Hogyha az európai integráció eh, történetét megnézzük, akkor látjuk, hogy mire fontos az, hogy a bázison, ott helyben az emberek elkezdtek egymással kommunikálni. Ez most is rendkívül fontos és szükséges. Ezért különösen örültem annak, hogy ezt a szempontot külön kiemelte a jelentés készítője. Még egy dolog, ahol talán még apró változtatásokkal ezt jobban is ki lehetne emelni a szövegben, versenyhelyzetben lehetnek a különböző pályázók. Nem a kis szervezetek, amelyek elsősorban, az elsősorban önkéntes szervezetek könnyen kimaradhatnak viszonylag egyenrangonak kezeli a bizottsága javaslatában a projekteket, és ezért nagy a veszély annak, hogy a nagy szervezetek, akik főállású munkatársakkal rendelkeznek, sokkal jobb helyzetben vannak, és így előnyt fognak élvezni az ilyen kis helyi kezdeményezésekkel, mozgalmakkal, szerveződésekkel szemben. Ez a program tényleg maradjon olyan program, amely a közvetlen helyi polgári kezdeményezéseket támogatja. Itt van egy részt az európai oktatás, a történelmi emlékezet kérdése, és emellett a kitekintés a jövőbe. Hogyan tudunk a jövőben jobban együtt élni, együtt alakítani a dolgokat, megér, jobban megérteni egymást, ennek a jelentőségét kell továbbra is kihangsúlyozni. Sajnálom, hogy a bizottság a saját PR munkájára is egy kis pénzt itt magának akar elhappolni. Köszönöm, hogy Takala úr erre rámutatott egész világosan. Különösen akkor, ha annyira kis költségvetési programról van szó, mint amilyen ez, és akkor ebből akarják finanszírozni az intézmények, az európai intézmények PR munkáját, tehát ez, ez tényleg nem méltányos. Ezért eh, azt hiszem, hogyha a bizottság PR büdzséjét egy kicsit megnézzük, ott még biztos találunk elég pénzt, eh, amiből a saját eh, eh, kommunikációs munkáját tudja finanszírozni, hogy ez ennek a programnak a rovására történjen. Nagyon fontos lépést tettünk azzal, hogy a parlamentet is be kell vonni a konzultációkba, hogy miért, miért nem akarja ezt a tanács, valamit el akarnak, rej, rej, valamit rejtegetnek előrünk és amikor most a kezembe vettem a tervezetet, akkor hát látom, hogy tényleg itt egy-két dolgot el akartak dugni előlünk. Van egy-két olyan pont, amivel kapcsolatban talán nem akartak őszinték e, és nyitottak lenni, talán pont e, az előbb említett is ilyen volt, hogy a saját PR munkát is kívánták ebből egy kicsit finanszírozni a bizottságnál. Nagyon örülnék, hogyha legalábbis az inflációval indexálni lehetne ezt a programot, tehát ennyivel legalább növelni a rendelkezésre álló pénzösszegeket, hiszen mikor a pénzügyi válságról, Európa jövőjéről folynak most a viták, egyre fontosabbá válik az, hogy foglalkozunk az emberekkel, hogy nem mindig csak fentről lefelé osszuk az észt és tájékoztassuk az embereket, hanem odafigyeljünk arra, ami helyben történik, és ezért örülnék, örültem volna, hogy pénzt kapott volna ez a program. Fint mit dem Geld, ne? Fizet! Jó, akkor most már csak a Mikulást kell megtalálni a pénzzel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok frakció márnyék jelentéstevője. Szeretnék Takula úrnak gratulálni, illetve köszönetet mondani az elvégzett munkáért illetve hogy mennyire készen állt arra, hogy az összes frakcióval tárgyaljon. Az árnyékjelentéstevőkkel Strasbourgban összeültünk, eszmét cseréltünk, és nagy örömmel látom, hogy az ott tett javaslatainkat a jelentéstevő jelentésébe belefoglalta. Az a történelmi emlékezet, illetve az európai polgárság, valamint a polgári részvétel kapcsolatos észrevételeinket a jelentéstevő figyelembe vette, illetve a tanács javaslatait, és tulajdonképpen átvette, jól lehet, egy kicsit átalakította a fejezetek megosztását. Végezetül pedig, ami a jogalap, az, aminek lennie kell, egyetértési eljárásban vagy együttdöntési eljárásban döntünk. Nagyon fontos, hogy megerősödött a történelmi emlékezet része. Azt gondolom, hogy nem csak azért, hogy ismerjük a történelmet, hanem azért is fontos ez, hogy ne kövessük el újra ugyanazokat a hibákat, és hogy levonjuk a tanulságot a jövő számára. Azt is láttam, hogy Takula úr javaslatainkat, illetve javaslataimat is figyelembe vette, mint például a hatos módosító indítvány, a helyi közösségek fontossága a 18-as módosítóban. Teljes mértékben egyetértek azzal, ahogyan kollégánk is elmondta Szabine, hogy nagyon fontos, a bizottság tevékenységét, közteményeit kommunikálni, és pontosan azért fontos, hogy megpróbáljuk az állampolgárok Európáját előbbre vinni. Azt is el akartam mondani, hogy fontosnak tartom kiemelni, hogy a testvérvárosi kapcsolatok mennyire fontosak, és ezért mennyire fontosnak tartjuk a helyi közösségek részvételét. Remélem, hogy valamelyik módosítóban ezt fel tudjuk majd tüntetni, de még egyszer szeretném köszönetemet kifejezni Takula úrnak, nagyon fontos munkát végzett, a frakciók közötti konszenzus támogatta, illetve láttuk azt is, hogy mennyire kevés gazdasági eszköze van ennek a programnak. Köszönöm, elnök asszony. A helyzet az, hogy sajnálom, hogy ez a program, az állampolgárok Európája olyan program tehát, amelyet Európa polgárok rendelkezésére bocsát, ennyire kevés finanszírozást kap. Hát úgy tűnik, hogy Európa tulajdonképpen a polgároknak nem is tulajdonít akkor a jelentőséget. Minden esetre megpróbáljuk majd ezt a későbbiekben megmagyarázni az európai polgártársainknak, ha képesek vagyunk rá. Köszönet illeti Takkula urat, hogy milyen azért, amilyen megközelítést alkalmazott a programnál, hogy figyelembe vette a nehézségeket, a jogi szempontú nehézségeket is, és nagyon fontosnak tartom azt is, ahogyan azt több kollégám is elmondta már, hogy ki kell emelnünk, hogy ez a program valóban a civil szervezetek, szövetségek rendelkezésére kell álljon, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európa jobban megértse az állampolgárokat, és hogy az állampolgárok is megértsék jobban az Európai Uniót, annak szerkezetét, felépítését, azon képességét, amely lehetővé teszi, hogy ebben a folyamatban a polgárok részt vegyenek. Ezért én magam ezt mindig kiemelem, de most ez egyre fontosabbá válik, hogy az administratív egyszerűsítés a csoportosulások, állampolgári szervezetek részvételét egyszerűbbé, könnyebbé tegyük, hogy a programban részt vehessenek és finanszírozást kaphassanak. Ezt kell kiemelnünk, ugyanis, ahogyan nagyon sokszor elhangzott, vannak olyan kis szervezetek, amelyek nagyon gyakran szeretnének részt venni ebben a programban, lehetőséget kell számukra biztosítani, anélkül, hogy túl sok bürokrácia, illetve papírmunka járulna ezzel. A néppárti frakció nemrégében szervezett egy meghallgatást a totalitárius rendszerek különböző formáiról. Olyan meghallgatás volt ez, amelyen részt vett nagyon sok ország Kelet-Európából. Ne felejtsük tehát el, hogy azon túl, hogy a holokausztra emlékezünk, ahogyan ez nem is lehet másképpen, azért azt se felejtsük el, ami Kelet-Európában történt. Ahogyan azt kérték tőlünk, értem európai értelmiségek, állampolgárok, akik a szemináriumon részt vettek. Amikor totalitárius rendszerekről beszélünk, akkor azért arányosan kell azt megvizsgálnunk, ugyanis sajnálatos módon az európai történelem szemünk elé tárta a holokausztot és más eh, kelet-európai drámákat is. Röpel asszony. Köszönöm szépen, Doris, és most szeretnék én is néhány pontot kiemelni, amelyet már az előttem szólók is elmondtak. Ez eh, a nagyon fontos központi pont, hogy Európa polgárai számára ez egy ajánlat, hogy ők maguk alakíthassák az életüket, tehát hogy határon átnyúlóan az ötleteiket megvalósíthassák, és valóban ez az eléggé kicsi büdzsé erre szolgálna, de az alapvetően a program arra szolgálna, hogy alulról fölfelé építkezzünk, tehát az európai polgárok a jelenlegi helyzetben, amikor sokszor válságról hallunk, akkor ez egy egyre intergovernmentálisabban zajlana. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen több ilyen programot kellene létrehoznunk, hogy a helyszínen, helyi szinten kapcsolatokat lehessen kiépíteni, hogy a polgáraink alulról fölfelé építkezhessenek. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy ez nem e, történhet az Európai Parlament részvételen nélkül. Tehát azt gondolom, hogy ez egy abszurd dolog, hogyha a megválasztott európai képviselők ehhez nem tudnak hozzászólni. Tehát ami már egyébként elhangzott, és én kiemelném, hogy ha mennyiben már ez a büdzsé ilyen csekére sikerült, hát akkor legalább ö, sikerüljön ezt helyi szinten a polgáraink rendelkezésére bocsátani, hogy helyi programokban tudjanak részt venni. Szeretném azt is kiemelni, hogy az európai képzés kérdése, tehát a történelem tudatosság, hiszen itt nem a nemzeti szocializmus totalitárius ságáról van szó, hanem a szállinizmus és egyéb más európai közös múltunkra vonatkozó kérdésekre, és hiszen ezek mind-mind hozzátartoznak a mi múltunkhoz, és segítenek ezeknek a tapasztalatai abban, hogy jobb európai jövőt építhessünk, és ez is nagyon fontos része ennek a projektnek. De a multikulturális társadalom, a vallási szabadság és eh, a vallás szabadsága is, ahogy jelen pillanatban Európában a helyzet eh, kinéz, nagyon fontos lenne, hogy ezeket a eh, kezdeményezéseket sikerüljön az európai mindennapokban az békés egymás mellett élés fejlesztése és támogatása érdekében is felhasználni. Tehát mivel, hogy már a több éves pénzügyi keretek leg, eszmecserének legfontosabb, legforróbb szakaszába érünk, én is igyekezni fogok majd az illetékes szak, szakbizottságban, amelynek én is tagja vagyok, megtenni mindent, hogy ezekre az programokra program, forrás lehessen találni, ez jelen pillanatban eléggé nehéz, ahogy önök is hallják a sajtóból. Tatú asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És eh, ahogy az előttem szóló is elmondta, eh, én is azt gondolom, hogy az együttdöntés eh, nagyon fontos ebben ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a polgárainknak is meg kell adni a lehetőséget erre. E, ez a program nagyon fontos, hiszen itt e, a szerződésekről is vita zajlik, és e, a polgárainkkal is folynak eszmecserék, és ezért nagyon fontos az, hogy artikulálnunk kell ezeket a kérdéseket. Tehát európai parlamenti képviselőként felteszem a kérdést, hogy hogyan lehetne azokat a kérdéseket, amelyeket mi itt a parlamentben megvitatunk, ezeket hogyan tudnánk közelebb vinni a polgárainkhoz, hiszen a választók számára lenne ez fontos. Hogyan tudjuk őket részvételhez juttatni, hiszen nagyon gyakran ők nem tudnak és nem értik ezeket a kérdéseket. Tehát nagyon fontos, hogyan tudnánk ezt közelebb vinni hozzájuk. És egyébként ezzel kapcsolatban egyet értek a jelentéstevővel, hogy hát a büdzsé nem túlzottan magas, és éppen ezért nagyon fontos gondoskodni arról, hogy a megfelelő résztvevők részesüljenek tehát az a kisebb struktúrák és kisebb szervezetek is részesülhessenek ebből a pénzből. Tehát kérdezném a bizottságot, a jelentéstevőket, hogy milyen forrásokat szánunk a helyi struktúráknak, mert ez nem derül ki számomra a jelentésből. Van itt még egy dolog, amiről már beszéltünk, és ez a nyolcas módosító indítványban található javaslat a történelem tudatosság fejlesztésével kapcsolatos. Hát ez egy nagyon összetett és nagyon vitatott, egyben nagyon vitatott kérdés is is. Tehát az Európai Unió Európa történetével kapcsolatos tudatosság, és hogy itt hát a sztálinizmusról van szó, illetve hát a holokausztról, de van egy másik kérdés, amit mindig elfelejtünk, az a gyarmatosítás, és hogyha pedig a Európa történelméről beszélünk, nem lehet ezt kiiktatni, hiszen a gyarmatosítás az egy ugyanolyan módon hozzátartozik Európa történelméhez és én most, én egyébként francia-algériai származású vagyok, és én a gyarmatosításból jövök. És ma Európa és az iszlám kérdése nagyon nagy jelentőségű, de hogyha visszatekintünk Franciaország és Algéria viszonyára, akkor ki támogatta azt, hogy ezek a dolgok így alakulhattak, tehát gyakorlatilag az iszlám kérdése, tehát az indigén népek tehát a gyarmatosítás előtt itt zsidó származású és muszlim, származás, és muszlim vallásúak is éltek itt, és ők gyakorlatilag tán európaiként rendkívül fontos, hogy ezt a kérdést, a gyarmatosítás kérdését külön kezeljük, hiszen hogyha, hogyha ezt a kérdéskört előbbre szeretnénk vinni. Köszönöm szépen, és most még Répó úr szeretne hozzászólni. Ja arvon kollégát, minäkin haluan kiittää Kollégát Akkula, Irinoma. Kedves kollégák, szeretnék én is köszönetet mondani Hannó takulának, a kiváló munkáért. Tullut aivan periaatekysymys. Nagyon sajnálatos, hogy a jogalap ilyen elvi kérdéssel nőtték ki magát, és csatározások tárgya lett a két EU intézmény között. Ezután még néhány tartalmi észrevételt is hagy tegyek. Kicsi a program költségvetése. Éppen ezért különösen fontos a földrajzi egyensúly, kiegyensúlyozottság szemben a korábbi programozási ciklussal, ezt most jobban kellene biztosítani, mert a múltban sok problémát okozott a földrajzi kiegyensúlyozottság hiánya. A program költségvetéséből a tényleges költségeket kell figyelembe venni, és ezek országonként nagyon eltérőek lehetnek. Én egy északi országban élek, és um, szerintünk szükség van egy olyan mechanizmusra, amelyel ezt a földrajzi egyensúlyt meg tudjuk uh, teremteni, mert rendkívül fontosnak tartom ezt a földrajzi kiegyensúlyozottságot, és ehhez egy mechanizmus kellene az Európai Bizottságnak kidolgoznia. Még egy kérdést szeretnék felvetni. Talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az a kérdés, hogy minden polgárt és minden civil szervezetet egyenrangúan kezeljen a program nem struktúrákat, hanem eh, programokat kell eh, támogatni. Olyan programokat, eh, amelyek valahol a bázison keletkeznek, különböző szervezetek, egyének kezdeményezésére, helybeli kezdeményezésére. Takula úr nagyon jó irányba halad a tervezetével ebből a szempontból. Az is nagyon fontos, hogy a civil társadalom programjaiban mindig a saját anyanyelvén születhessen a tájékoztatás. A kapcsolattartó személyekről is szó esik a tervezetben, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ehhez is pénz kell és az erőforrásokat ebből a szempontból is jobban kellene felosztani. Végezetül még egyszer köszönet a jelentéstevőnek, és talán még annyit tennék ehhez eh, hozzá, hogy eh, nem szabad, hogy halasztást, eh, késedelmet szenvedjen a hatályba lépés. A jogalappal kapcsolatos kérdésben pedig ki kell tartanunk az álláspontunk mellett. Köszönöm, Mitvelszki úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Takula úrnak a jelentés tervezetéhez. Különösen jónak tartom a két ág megnevezését. Ez sokkal jobban lett most megfogalmazva, mint ahogyan az eredeti javaslatban szerepelt. Azután a történelmi emlékezet megerősítése. Nos, én éppen egy oroszországi ülésről érkeztem vissza, és ott 12 óráig azon folyt a vita, hogy a jelenlegi kommunikációs problémák az EU és, a, és Oroszország között arra vezethetők vissza, hogy máshogy értelmezik, értik a történelmet az országok. A harmadik dolog, Tüpel asszony is említést tett erről, Amennyire én tudom, még a kisköltségvetés mellett is azért célszerű lenne kisebb projekteket támogatni. Ahhoz is hozzászólnék, amit Finn kollégámra úr mondott, hogy mennyire fontos a földrajzi kiegyensúlyozottság. Ezt én is rendkívül fontosnak tartom, valóban erre mindenképpen törekednünk kell. Ezek lettek volna a pozitív észrevételeim, és talán némi kritikus észrevételt is megengedek magamnak, hogy meg mekkora rész jusson a történelmi ágra, illetve a polgári részvételre. Itt ez a 20, illetve 60 százalékos arányon talán még változtatni lehetne, annak érdekében, hogy a történelmi emlékezett rész egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapjon, de erről még beszélhetünk. Köszönöm. Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem. Nagyon érdekelne a következő. A meglévő struktúrák a citizenshipen belül, a Le Maison de, de l'Europe például. Ez egy nagy szervezet, egész Európában tényleg segít abban, hogy az emberek egymásra találjanak. Tehát fontos, jelentős szervezet, amit nem lehet pótolni hogyha ők most nem kapnak egy fix összegű támogatást, akkor azt hiszem, hogy nem lesznek közvetítőink. Nem tudom, Hannó, van valami probléma a programban ezzel kapcsolatban? hogy ez, az ilyen szervezetek, ezek a közvetítők, úgymond továbbra is kaphassanak támogatást a munkájukat. Pénzügyileg kell támogatni, anélkül, hogy minden évben ezt újra és újra kérvényezzék. Ők nagyon fontos szerepet játszanak ebben a programban. A másik dolog. Még azt hittem, hogy 12 év alatt, vagy 14 év alatt sikerült meggyőznünk a bizottságot arról, hogy a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggésben kitöltendő forma nyomtatványokat egyszerűsítsék. Itt nem hatalmas összegekről van szó, Sajnos épp az ellenkezőjéről győződtem meg, itt csak szóban vannak, történnek változások, amik azt halljuk, hogy persze, persze, változtatunk ezen, de borzasztó nagy papír mennyiséget, egy halomnyi papírt kell kitölteni a pályázóknak. Ezért Hannó, téged is kérlek, próbálj meg eljárni, hogy a bizottsági tényleg tegyen is valamit, és ne csak beszéljen. Most kérem a bizottságot, egy hölgyet jeleztek, ugye van itt valaki a bizottság képviseletében, de Berec asszony parancsoljon. Thank you, Mrs. Chair. Thank you. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek, illetve a szakbizottság képviselőinek a munkáját. Üdvözöljük azt a tényt, hogy ön nagymértékben támogatja az Európai Állampolgárok Programját 2014 2020 as időszakban, és a jelentéstevő véleménytervezete nagymért, nagy vonalakban támogatja a bizottság programját. Ahogyan a jelentéstevő már kimondta, a tanács a költségvetési megközelítéshez módosítókat terjesztett be, és ez az eredeti javaslathoz képes jelentős előrelépést jelent anélkül, hogy, megéri, hogy érinteni a program filozófiáját, illetve struktúráját. A jelentés tervezetben szereplő szempontok közül nagyon sokat kiemeltünk a tanácssal folytatott viták során, és szeretnénk néhány kérdésre is reagálni, amelyek már a felülvizsgált javaslatban szerepelnek. A történelmi emlékezettel kapcsolatban elmondanám, hogy a tanács kiterjesztette azt olyan témákra, amelyek a totalitárius rezsimekre vonatkoznak, illetve olyan tevékenységeket is támogat, amely egyéb meghatározó pillanatokat, pillanatokkal foglalkoznak az európai történelem vonatkozásában. Például nácizmus, sztálinizmus, illetve az, az elemek, amelyeket említettek korábban. Olyan tevékenységekről van szó, amely a jobb megértést, a kölcsönös megértést, a múlt emlékezetét, illetve a jövő építését foglalja magába. Ami már szintén elhangzott, illetve figyelembe is vette azt a szempontot a tanács, pedig a következő, hogy óvatosan kell eljárnunk, és egyensúlyt találni a kis és nagy projektek között. Például úgy, hogy kiemeljük, hogy olyan projektekről beszéljünk, amelyeknek a kihatása fontos, nem feltétlenül a mérete. Aztán a földrajzi diverzitás szempontját, szempontjánál egy új mutatót vezettünk be, amely a különböző projektek földrajzi sokszínűségét is tartalmazza. Ami pedig az adminisztratív eljárásokra vonatkozik, illetve a, az irányítási költségekre, talán tudják, hogy nem egészen rajtunk múlik ennek a szempontja, és ha összehasonlít látjuk ezt más programokkal, például az irányítási struktúrák szempontjából. Úgy gondolom, hogy az illetékes ügynökség már elég sokat tett azért, hogy az adminisztratív eljárásokat csökkentse, és olyan applikációkat alkalmazunk, amelyek sokkal egyszerűbben használhatók, és eh, általányokat alkalmazunk, illetve olyan elektronikus éves jelentéseket alkalmazunk, amelyek biztosítják, hogy a kis projekteknek nem kell nagy, bonyolult adminisztratív eljárásokon keresztül menniük. Ami pedig a vállalati kommunikációs cselekvési terveket illeti, itt el kell mondanom, hogy ha az intézmények a vállalati prioritásokat ki akarják emelni, akkor megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük. És itt a kommunikációs költségvetéssel kapcsolatban el kell mondani, hogy a költségvetés nem lehet megemelni. Ezért alternatív megoldásokra kell törekedni, és valamennyi jogalapban egy olyan rendelkezést kell beleemelni, hogy a program kiadásainak egy részét a vállalati kommunikációra lehet fordítani. Éves alapon határozzák meg ezt az összegeket, és az egyes jogalapok vonatkozó eljárásait figyelembe kell venni, ez tagállami hatáskörbe tartozik már. Az erőforrások összefogása, csoportosítása a méretgazdaságosság szempontjából nagyon fontos és próbáljuk meg elkerülni, hogy ezt összekeverjük más elemekkel, az értékelés szempontja inkább arra vonatkozik, hogy a projekteket egy társzakértői vizsgálat tárgyává tegyük annak érdekében, hogy azok, akik a projekteketben részt vesznek, valóban végrehajtsák azokat a projekteket, és kivonjuk azokból azokat, amelyek valóban jó kezdeményezések, és lehet azokra építeni. Így lehet javítani a legjobb projektek kommunikációját. És persze a jogalap az egyik legfontosabb fennmaradó kérdés, ezt a végére hagytam. Az bizottság álláspontja jelen pillanatban változatlan, a jogi elemzésünk eltér a parlament jogi elemzésétől. Úgy gondoljuk, hogy csak a 352-es cikken alapulhat ez, ez egy kettős jogalap egyébként, illetve a kettős jogalap lehetetlen jogi mm, szempontból nem megvalósítható. Nagyon örülök annak, hogy a, a javaslat tartalmát illetően nem vezettek be változásokat, ezért azt gondolom, hogy a lényegben meg fogunk tudni állapodni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és végül is nem hallottam önértnémetül. Tehát én nem értettem úgy, hogy megválaszolta volna a Le Maison de l'Europe-ra vonatkozó kérdésemet például. Excusez-moi, euh, je reprends la parole. Effectivement, dans le... Igen, akkor euh, ismét belevágok. Tehát az új programban az operatív rendszer kapcsolatban még további fejlesztést irányoztunk elő. És gyakorlatilag tehát felszólítás adunk erre, de igazából ezek a struktúrák még finanszírozhatóak maradnak majd. Jöttél nekem. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a jó hozzászólásokat mindjájuknak. És gyakorlatilag valóban nagyon köszönöm a jó együttműködésüket, és tovább fogom adni egyébként a köszönetet a többi résztvevőnek is, hiszen ez egy közös munka. Ami a költségvetésre vonatkozó kérdést illeti, jelen pillanatban ez egy nehéz dolog erről valamit mondani, hiszen magát az összeget nem ismerjük, ezért is csak százalékos kulcsokról beszélhetünk, ahogy ezt az elnök asszony is említette, és ezért hadd mondjam el azt, hogy a javaslataim a tanács felé gyakorlatilag azt jelentik, hogy a városi partnerség 60% lenne, és az ezzel összefüggő ö, tevékenységek 20% a történelem tudatosság, 10% az administratív tevékenységek, és 10% a horizontális tevékenységekre. És ezzel gyakorlatilag ki is jött a 100. Így van. Tehát akkor gyakorlatilag a költségvetést illetően Markóval teljesen egyetértek, ugyanis ő is azt mondta, hogy ez a polgáraink programja, ezt az európai polgárok számára hoztuk létre, és ezért is olyan kínos, hogy ilyen kicsi ez a büdzsé, hiszen csak 200 millióról beszélünk, és ez azért mutatja az értékelésünket az európai por, polgárainkkal szembe, hiszen csak 400 millió az előző büdzséből például csak a dohány termelésre vonatkozott, és gyakorlatilag csak arra vonatkozott, hogy tájékoztassuk a polgárainkat, hogy milyen veszélyes a dohányzás. Tehát én azt gondolom, hogy itt a dolgok néha nincsenek egyensúlyban. Ez valóban itt egy legitimitási probléma, hiszen a polgáraink gyakran úgy érzik, hogy az Európai Unió nem őértük. értük van, és, és pedig pont ez egy olyan program lenne, ami az alapokon dől el, tehát a polgáraink programja, és köszönöm az elnökasszonynak is, hogy egyetértett velem, de hát azt gondolom, hogy a jogi, jogi alapok területén még azért talán önök is majd el tudnak nézek a bizottságra mozdulni irányunkban. Tehát azt gondolom, hogy majd még azért itt lesznek eredmények ebbe az irányba, de azért fontos, hogy megemlítsük, hogy október 24-éig a módosító indítványokat kérjük benyújtani, és a mai megbeszélésünkön a koordinátorok ülésén is még beszélni fogunk erről. De akkor gyakorlatilag az együtt döntés keretében fogjuk ezt a témát lefolytatni, és azt gondoljuk, hogy az európai polgárok is ebben részt kell, hogy vegyenek. És az Európai Bizottság és a Tanács velünk közösen egy jó alapot és jó programot fog tudni velünk közösen létrehozni. Nagyon köszönöm az együttműködésüket, a hozzászólásaikat, és gondolom, hogy minden úgy is felkerült a jegyzőkönyvbe. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, azért egy dolgot jegyezzünk meg, azért ne csak panaszkodjunk, hiszen van egy citizenship programunk, és vannak még számos olyan programjaink vannak, van, amely gyakorlatilag a, prog- amely a polgáraink számára nyújt lehetőséget, tehát ezért ezt nem magunknak hoztuk létre, hogy mi dolgozhassunk itt ezen, hanem a saját polgáraink számára, fiatalok számára, idősek számára, hogyha ugyanis Európa tönkre megy, akkor mind, mindnyájunk közös jövője forró kockán. Tehát azért ne panaszkodjunk ennyire, hogy hát valóban ez egy kis program, nem jut rá olyan sok forrás, de éppen ezért nagyon jó kell felhasználni. Tehát azt gondolom, hogy van egy dohány termesztéssel kapcsolatos téma, ami újra és újra felmerül. Itt nem arról van szó, hogy támogatjuk a tabak, a dohány termesztését, hanem gyógyszer gyártáshoz is használják, föl a dohányt. És emiatt itt nem a dohányzásról van szó, tehát kérem, hogy nem mindig hozzuk ezt föl különböző összefüggésekbe, hiszen vannak emberek, akik ebből élnek, nem kellene ezt itt összehasonlítgatni állandóan, nem arról a dohányról van szó, amit, amit nem jó, hogyha elszívunk, és te se szívd el. Tehát kérem, hogy ezt az érvet ne keverjük itt állandóan össze a dolgokkal. Tehát október 24-ére kérjük a módosítóindítványokat, és november 26-27-én pedig szavazni fogunk majd erről a témáról. Ezzel a hivatalos napirendünk végéhez értünk. Kérném, hogy mindazokat, akik nem koordinátorok, kérem, hogy hagyják el a termet, és szép estét kívánok önöknek, mi pedig tovább dolgozunk, de már csak zárt körben. Tomorrow.